Kedves kollégák, akkor folytatjuk az ülést. Vannak eh, elnöki bejelenteni valók, a tegnapi jegyzőkönyv hozzáférhető, ehhez van-e valakinek megjegyzése? Nem látok ilyet egyelőre, tehát ezt elfogadottnak minősítjük.